és a, a kontextus, a helyzet, hiszen mindannyian várjuk a május 26-ai napot, és, és ez a kontextus bizony következ, követelményeket is támaszt. Az Európai Uniós költségvetés nem csak a számokról szól, hanem nagyon fontos, hogy olyan költségvetést hozzunk létre, amely valóban a politikai prioritásainkat konkretizálja. Gondolok itt a beruházásra, a fenntartható fejlődésre, amely inkluzív. És itt eh, így nézhetünk szembe a populista, nacionalista hangokkal, amely, amelyek bizony hamisan csengenek először is, azonban Monika Holmáernek köszönettel tartozom, aki éppen most nem hallgat engem, de mindjárt fog, azért mert igenis minőségi javaslatot tett, és kedves Mónika, az ön munkája alapján konstruktívan dolgozhatunk majd tovább. Minden egyes tárgyaló partnernek nagyon, nagyon nagy köszönettel tartozom, hiszen egy olyan jelentéshez járultak hozzá, amely konstruktívan a fenntartható Európa irányába mutat. A frakció keretében a prioritásaink a következők. Az első az, hogy megerősítsük a szociális dimenziót a költségvetésben nagy elővigyázatossággal. Gondolok itt az ifjúsági kezdeményezésre, amelyet mindenképpen folytatni kell, és őket be kell vonni a munkaerőpiacra. Aztán ott van a szociális jogok kérdése, amelyet bele kell tenni a 2020-as költségvetésbe. Ez az inkluzív politika, a diszkrimináció elleni harc kérdése is, illetve a ifjúság fölkarolása, az Erasmus és így tovább, valamint az európai állampolgárok védelme, illetve az éghajlatváltozás elleni harc Párizsi megállapodás keretében tett kötelezettségvállalások teljesítése. De ezen túl a migrációs politika a, ennek hátterében álló ö, problémák, és itt gondolok a fejlesztési kérdésekre, illetve a menekültek ö, integrációjára, és persze természetesen a biztonsági kérdésekre. A második prioritás az az, hogy minden mutációval szemben megvédjük az Európai Uniós költségvetést, a növekedés és a versenyképesség pályájára állítsuk, ne pedig a stagnálásra. Inkluzív, zöld, fenntartható fejlődést biztosítsunk egy szolidáris társadalomban. Harmadsorban pedig egy megpróbáljuk elkerülni az új pénzügyi válságot, ahogyan a biztos úr is erre utalt, illetve ami a Brexitet illeti, a legutóbbi információk természetesen valós aggodalomra adnak okot. Aztán a negyedik prioritás a rugalmassági eszközök témája a jelenlegi pénzügyi rendelet keretében, és ehhez stabil és ambiciózus költségvetésre van szükség. Fontos az, hogy a bizottság felismerje kötelezettségeit, európérnak kell lenni, nem csak a szavak szintjén, hanem a tettekben is az elkerülhetetlen. Tisztelt biztos úr, a 2020-as költségvetési tervezet nem csak hogy felelősségteljes, hanem valóban igazi hidat ver a következő több éves pénzügyi keret felé. A bizottság és a tanács feladata pedig az, hogy ezt valóban konkretizálja. Señor Debré. Köszönöm szépen, Debré úr következik. Uh, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák elképzelhető, ez az utolsó költségvetés, amivel kapcsolatban szót kérek, az biztos, hogy a jelenlegi parlamentnek, ennek a mandátumnak ez az utolsó költségvetése. Említette biztos úr, hogy a több éves pénzügyi tervnek, a 2014-2020-as MFF-nek is ez az utolsó költségvetése. Elképzelhető lett volna, hogy a Brexit miatt a erőfeszítésénk csökkenek, de nem így történt. Köszönet Monika Holmájernek. Köszönöm, hogy prioritásokat alakul, alakított ki a 2020-as költségvetésben. Nagyon örülünk annak, hogy a szükséges eszközöket bevetjük annak érdekében, hogy stratégiai iparágakat támogassunk, innovációra, digitális iparra gondolok, és ez mindenképpen jót tesz az európai gazdaságnak, illetve a minőségi munkahelyi teremtésnek. Azt is támogatjuk, hogy a COSME és a FEN támogatást kapjanak. Egyértelmű, hogy ez a startupok indulását sokban segít, illetve a KKV-ket is. Az Erasmus Plus, a fiatalok munkavállalása, a szolidaritási testület mind olyan dolgok, aminek a finanszírozását meg kell oldani Egyébként már az utóbbi már 93 ezer jelentkezést tudhat magáénak. Már 2020-tól kezdve meg kell oldani azt, hogy ne legyenek olyan hatalmas kifizetési hátrányok, mint amikkel 2014-2015-ben kellett szembenézni, erre emlékszem. Nagyon sajnálatos volt, hogy a tanács egyáltalán nem volt érzékeny erre a súlyos problémára, pedig a kutatási központok, a kutatók, a polgárok és a vállalatok nagyon megszenvedték ezt. Jobban kell tudni a külső határainkat ellenőrizni, és ehhez is megfelelő finanszírozás kell. Nagyon fontos az, hogy a földközi tengeri embercsempészetekre le tudjunk csapni. A Európába érkező személyek esetében a jobb befogadást kell tudni megoldani, akik jogosultak a nemzetközi védelemre, azoknak ezt meg kell adni. Ugyanakkor a biztonságunkat, biztonságunk biztosítására is nagyobb eszközök kellenek. Számos eszközünk van. Ezeket, ezeket az ügynökségeket megfelelően kell tudni működtetni, hiszen az állampolgárok jogai felett őrködnek. Ezen túlmenően védelmi kérdésekben is egy európai bázist kell teremteni, egy európai alapot a védelemhez. Említették, hogy a társadalmunk gazdasági jövője az innovációtól függ. Ezt sokszor elmondjuk, de az USA, Dél-Korea és nem sokára a Kína is megelőz minket abban a tekintetben, hogy a kutatás fejlesztésre a GDP mekkora arányát fordítjuk. A tanács, aki nem hallandó arra, hogy egyes eszközöket aktiváljon a Horizont, 2000, a Horizont Európára. Nos, ez azt gondolom, hogy ez a, ez a magatartás a tanács részéről elfogadhatatlan. Ennek meg kell változnia. A klímaváltozás elleni harcban a fiatalok is utcára mentek már, ezt, erről folyamatosan beszélünk, minden anyagban benne van, de konstatálom, hogy a 2014-2020-as időszakban a környezetvédelemnek és a klímaváltozás elleni harcnak nem szenteltük azt a 20%-ot, amiben korábban megegyeztünk. Ez nem elfogadható. Ennek meg kell változnia. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy hadd mondjam el még azt, hogy az UNVRÁT mindenképpen támadnunk, támogatnunk kell, hiszen a palesztin menekülteknek szüksége van a támogatásunkra. Donald Trump miatt az Egyesült Államok ezt az ENSZ ügynökséget nem támogatja. Mi nem lehetünk olyan gonoszok, mint Trump. Köszönöm szépen, Szolé kolléga. Gracias, president, dear commissioner, dear colleagues. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a 2020-as költ- költségvetési iránymutatáshoz, amely az utolsó költségvetés a jelenlegi pénzügyi keretben, és híd a következő felé. Nagyon sok aspektusból nézve jó kiinduló pont ez a következő tárgyalásokhoz. Például igaza van a jelentésnek, amikor sajnálattal veszi tudomásul, hogy az éghajlatváltozási célkitűzéseknek nem tesz eleget az Európai Unió, illetve a szerény 20%-os éghajlatváltozási kiadást sem teljesítjük. Ma a fiatal éghajlat védő aktivisták füle hallatára kötelezettséget vállaltunk, hogy fellépünk az éghajlatváltozás kapcsán. Éghajlatsemleges gazdaságot próbálunk létrehozni, és a megújuló energiaforrásokra térünk át, azonban nem teljesítjük az ígéreteinket, sem az éghajlatváltozás enyhítésében, sem pedig a biodiverzitás tekintetében. Az idő pedig fogy, ezért megfelelő éghajlatváltozási aspektusokat kell a költségvetésbe beiktatni, és a párizsi megállapodás és az STG-k értelmében kell eljárni. Ezen kívül a következő költségvetésben ambiciózusabb szociális célkitűzésekre van szükség, hiszen kohéziós szolidaritás nélkül nem működhet az Európai Unió. Ehhez megfelelő kezdeményezésre van szükség, az, a szegénysége ellen föl kell venni a harcot. A szociális jogok pillére rendkívül fontos, hiszen az európai hozzáadott érték. Pozitívnak tartom azt is, hogy az innovációt, a technológiai átállást, illetve a digitalizációt kívánja fölkerolni a jelentés. Azonban hibás az, amikor a védelmi kiadásokról beszél a jelentés. Nagyon sokan a védelmet prioritásként kezelik, azonban ez fragmentációhoz, duplikációhoz vezethet, és véleményem szerint sokkal súlyosabb és égetőbb prioritásokat kell szem előtt tartani a költségvetésnek. Ami pedig az eljárást illeti, a Költségvetési Bizottság tagja, illetve Öttinger biztos úr bizonyára emlékeznek az e-, előző pénzügyi rendelet idevágó cikkére, azt akartuk, hogy ezt az intézkedést alkalmazzák, az 53 as cikkről van szó, és ezt szeretnénk, hogy ez teljesüljön. Szóle úr, Etheridge úr kíván önnek feltenni egy kékkártyás kérdést. Elfogadja? Igen, Etheridge úr parancsoljon. Thank you for taking the question. Köszönöm, hogy elfogadja a kérdést. Nagyon érdekelne a válasz. Sokszor mondta azt, hogy több nagyobb költségvetés, öröki növő költségvetés. Ön szerint elképzelhető, hogy az EU-s költségvetés csökken, összemegy, vagy stagnál? Vagy mint a Monty Pythonban. Addig fogjuk, addig fogjuk enni az adófizetők pénzét, míg felrobbanunk? Ön szerint meddig lehet még növekedni a költségvetésnek? Thank you very much for... Köszönöm a kérdést. Ezen hosszan el lehetne vitatkozni. Akkor részletesen is beszélhetnénk az MFF-ről. Nyilván örökké nem nőhetnek a költségvetések, mert a erőforrások korlátozottak. De a költségvetésnek két oldala van, a kiadás és a bevétel. És a bevételi oldalról is valamit kezdenünk kell. Szerintem ez a módja annak, hogy apránként és mérsékelten, de növeljük az erőforrásainkat, mert én hiszek az erősebb Európai Unióban, nem úgy, ahogy ön, és éppen ezért több költségvetésre, több erőforrásra van szükség. Köszönöm szépen! Niriada kolléganő következik. Er Először is szeretném, eh, ha meghallgatna a biztos úr bennünket, mert nagyon fontos meghallgatni, hogy mit mondunk itt, ahelyett, hogy telefonálgatna és sétálgatna, hallgasson meg bennünket is, hogyha eljön hozzánk a szakbizottságban, lehet, hogy mi sem fogjuk meghallgatni önt. No, nem volt elég udvarias, hogy meghallgasson, a többiekhez szólok akkor. Tetszik Holmeier asszony jelentése, és mindenkinek köszönhet a sok munkáért. Annak is örülök, hogy a módosítómat el tudták fogadni a PISZ és Interreg programok finanszírozására vonatkozóan, és bízom, hogy ez a támogatás meg is marad, hiszen óriásak a kihívások a Brexit miatt. Nyilván a klímaváltozással kapcsolatos támogatást meg kell tartani, viszont a védelemre szánt összegek túl magasak. Az én országom és más semleges országok sem örülnek ennek. Ezt megbeszéltük már a szakbizottságon belül. Nagyon nagy kihívásokkal szembesülnek a gazdáink, a halászaink, és korábban is szóltunk már a Brexit kapcsán, a bizottsági tervekről, a víztervekről, mert persze lesznek repülőink, de lehet, hogy nem lesznek ejtőernyőink. Mindenki számára világos, hogy vannak, akik semmivel nem tudnak egyet érteni, és ez hatalmas problémát jelent. Tehát gyakorlatias megoldásokra van szükség. Hogyan fogjuk ezeket a kihívásokat a Brexit kapcsán megoldani? Nem ismerik a dátumot, megvan az esély, hogy nem akarnak befizetni a különböző alapokba, ahogyan eltervezték. Tudom, hogy lejárt a felszólalási időm, de örülök annak, hogy a biztos úr a végén meghallgatott. Señor Etheridge. Etheridge úr. Köszönöm szépen. engem most se zavar, hogyha a biztos úr telefonál, lehet, hogy éppen fogadást köt. Nyilván arra nem gondolt, hogy az történik majd a Brexit-tel, ami történt. Ez egy nagyon ambiciózus költségvetési javaslat, sok kiadást ütemeztünk be. Az Erasmus több, Erasmus több pénzt kap, a szabad mozgás több pénzt kap, az adminisztratív költségek is magasabbak, és természetesen katonai kiadások is vannak. Az Egyesült Királyságban régen azt mondtuk, hogy ez soha be nem következhet, ez csak fantazmagória. De ott van például a 28-as bekezdés. Az Egyesült Királyság be fogja fizetni a saját részét ezekben a költségvetés örök. Jelenleg senki nem tudja, hogy mi fog történni. Tereza May dobálja a pénzt, azt se tudja, mit csinál erről, ezt mondhatjuk, és a munkáspárt barátkozni szeretne önökkel. Persze, és le, ez így igaz, és az egész biztos, hogy káosz van. Ha valaki a BBC parlamenti csatornáját bekapcsolja, vagy kinyit egy újságot, láthatja, hogy teljes káosz van az Egyesült Királyságban, és az is lehet, hogy a két nagy párt és a szörnyet, szörnyűséges vezetőik tökre mennek, kipukkadnak. Lehet, hogy lesznek majd új pártok, akik tényleg odafigyelnek arra, mit mondanak a brit választópolgárok, és lehet, hogy ők már nem fogják szórni két kézzel a pénzt. Én értem, hogy eh, miért hazárdíroznak, és mi, miért akarják elkölteni a brit pénzt, de senki sem lehet teljesen biztos abban, hogy mi fog történni. Úgyhogy kérem, legyenek egy kicsit óvatosak. Elképzelhető, hogy a britek végül nemet mondanak. Senyor Olbrich? Olbricht kolléga következik. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. A 2020-as év költségvetésről tárgyalunk itt ma este, amely egy olyan költségvetés, amit méltán nevezhetünk nehéznek, komplexnek a teljes EU számára. Ezért kell köszönetet mondanunk Holmeyer asszonynak jelentéstevőnek, jelentéstevőként. Miért is olyan bonyolult ez a költségvetés? Nos, azért, mert a 2014 és 20-as évi több éves pénzügyi keret utolsó évéről van szó, tehát több számlának a beérkezéséről van szó, erre számítunk, akik a projekt projektjeik finanszírozását lezárják, azok be fogják nyújtani a számát, és ezeket ki kell fizetni, tehát több lesz a kiadás. Másodszorban ez egy olyan év, amikor nagyon nagy a bizonytalanság. Ahogyan az előttem szóló éppen elmondta, lehet, hogy káosz lesz. Erre kell számítanunk. Tehát dinamikusan ki kell tudnunk igazítani ezt a költségvetést, amennyiben ilyen káosz fellép. És megvan arra a lehetőség, hogy módosítanunk kell majd a Brexit okán ezt a költségvetést. És egy olyan költségvetésről is szó van, amely párhuzamosan zajlik az új többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokkal. Tehát 2020 már olyan elemeket fog a költségvetésben magában hordozni, amelyek már a következő MFF-re vonatkoznak. Vannak tehát már olyan intézkedések, amelyeket most be kell vezetni, vagy legalábbis 2000, anélkül, hogy 2021. január 1-ét megvárnánk. Olyan projekteket és intézkedéseket kell erősítenünk, amelyek szolgálják a fejlődést. Horizon 2020, Erasmus program, ezeket sorolnám ide. Az Erasmus esetében a következő MFF-re meg háromszorozott költségekről hallunk, finanszírozásról hallunk, de azt is halljuk, hogy egyre nagyobb összegeket kell szánni majd a védelmi alapra. Azaz, a 2020-as év egy olyan év lesz, amely előkészíti a következő pénzügyi ciklust, nem csak lezárja az előzőt tehát. És az innovációt is meg kell említenem, az innovációs kezdeményezéseket, a klíma védelmét, tehát még egyszer összefoglalva a Brexit okán ott van a, bizto- a bizonytalanság, a másik oldalon a megnövekedett kiadások, és ugyanakkor egyfajta hidat kell verni a következő pénzügyi kerethez. Ezért nagyon nagy kihívás a 2020-as költségvetés, és mindenképpen meghatározza a következő évi intézkedéseket. Köszönöm, Tomás, hogy következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek. A több éves pénzügyi keretben, 2014-2020-as pénzügyi keretben, ez az utolsó költségvetési év, és az Európai Parlament továbbra is nagy meggyőződéssel és eltökéltséggel fogja a prioritásait képviselni. Eszerű csúr! sajnálattal mondom ezt, kár, hogy elment egyébként, hogy annak ellenére, amit ön mondott, az EU költségvetése nem csökkent a 80-as, illetve 90-es évektől kezdve. Biztos úr, szeretném, ha tévednék. Szeretném, ha remélhetném az, hogy ez a viaskodás a parlament és a tanács között megszűnjön. Sajnos mindig ez történik, sajnos mindig a kormányközi módszer érvényesül. Úgy szeretném azt mondani, hogy a parlament akkor fogja megszavazni ezt a költségvetést, hogyha megnő a klímaváltozásra szánt összeg, hogy az megfeleljen a megállapodásoknak. Úgy szeretném, hogyha a 2020-as költségvetés megfelelne annak, amit korábbiakban döntöttünk a migránsokról, illetve a menekültekről. Annyira aggódom az európai projekt miatt, és annyira szeretném megígérni, hogy az új kihívások új finanszírozást kapnak majd, hogy az Európai Parlament csak akkor fogják majd ezt el, fogadják majd ezt el, hogyha új ez az új finanszírozás az új kiadásokra e, meg lesz majd, és nem a szolidaritási alapból fogják ezt elkeríteni. Szeretném önöket arról meggyőződni, hogy a gender budgeting nem sikeres, és valamit tennünk kell, hogy végre egyenlőség legyen a férfiak és a nők között. Holmeyer asszonynak pedig sok bátorságot kívánok, hogy meg tudjunk felelni a prioritásainknak, sok dolga van még. Holmájár asszony kitartás. <clears throat> Muchas gracias, eh, señor Tarand. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Természetesen nekem is megvan az írásos felszólalásom. Elmondanám, hogy milyen fontos prioritások vannak a, a jelentéstervezetben, jelentéstervezetben, de ennek felsorolása mellett szeretném elmondani, hogy nem aggódom annyira a védelmi kiadások miatt, azért, mert a védelem bizony egy bizonyos pillanatban még jól jöhet. Tisztelt elnök úr, most a szívemből szólok, hogyha megengedi, és talán akkor az nem annyira a költségvetésről szól. Szeretnék rámutatni Nériád asszonyjal ellentétben, illetve Eszerics ellentétben, akik azt mondták, hogy a biztos úr nem figyel, de Öttinger úr a bal fülébe a Brexit-tel kapcsolatos friss híreket kapta, jobb, a jobb fülével pedig minket haladott. Eszerics úr pedig hol van? Hallgat? Á, elment. Hát igen, meg kell tanulni a multitaskingot, különben az emberből sosem lesz biztos. A költségvetési tapasztalataim alapján pedig azt mondhatom, hogy nagy megtiszteltetés volt az, hogy Döpré úrtól, Albrecht úrtól, Fernandez úrtól tanulhattam a költségvetési szakbizottságban, illetve Monika Holmeyer, eh, Gárdia Zavadel és másoktól eh, tanulhattam De sajnos az éghajlatváltozás területén nem sikerült az ígéreteinknek teljes mértékben eleget tenni. És az utolsó gondolat, ma Észtországban is tüntetések vannak az éghajlatváltozás ellen. A fiam is részt vesz ezen, illetve az édesapám is, aki klímaügyi szakemberként támogatja majd ezt a tüntetést. Önök szerint én hol leszek? Én is ott leszek a tüntetésen. És egy aldemódosítót szeretnék benyújtani, amely konkrétan összekapcsolja a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokat a párizsi megállapodással. Hát fejet hajtok az ALDE előtt. Igen, tisztelt elnök úr, későre jár, Úgyhogy, ahogy Döpré úr mondta, esetleg ez az utolsó költségvetés a mandátumában, hát nos, az enyémben, az én életemben is lett, hogy az utolsó költségvetés, de én nem fogok elolvadni úgy, mint a jéghegyek az Antarktiszon, ahogyan ezt az Európa ellenesek gondolhatják. Köszönöm szépen, Maria a szó parancsoljon. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A 2020-as költségvetés nem egyszerű, mert tudjuk, hogy nagyon sok kihívásunk van, és ott van a Brexit is. Arra kell koncentrálnunk, hogy ez a költségvetés hogyan fog segíteni a fiatalokon, illetve a nőkön. Az innovációnak, a kutatásnak, illetve a fejlesztésnek kell prioritást adni. Olyan növekedésre van szükség, amely munkahelyeket teremt a fiatalok esetében is meg kell teremteni a munkahelyeket. A fiatalok úttörő szerepet játszanak, ők harcolnak a klímaváltozás ellen is, most is vannak demonstrációk a klímaváltozással kapcsolatban. Egyértelmű az üzenetük a Horizont programmal kapcsolatban, az egyetemekkel kapcsolatban, az innovációval kapcsolatban mindent meg kell tennünk, hogy a fiatalok tanulhassanak. Jobban kell támogatni az ifjúsági az ifjúsági garanciát, és egyértelmű az is, hogy a nőkre is oda kell figyelni. Öttinger úr, ne felejtjük el, hogy olyan EU szakpolitikákra van szükség, amelyekben megvalósul a gender mainstreaming. Csak így lehet elérni azt, hogy a férfiak és a nők között egyenlőség valósuljon meg. Köszönöm szépen egy kicsit túlórázhattam. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A mai hozzászólásaik gazdagítják a bizottság munkáját, hiszen jelenleg előkészítjük a költségvetés tervezetünket a következő évre vonatkozóan, és ezt hamarosan, néhány héten belül önök elé is fogjuk terjeszteni. A parlament és a tanács állásfoglalása is belefolyik majd ebbe. Ezeken alapul majd a saját javaslatunk. Ezért nagyon komolyan veszem a parlament azon elvárását, hogy a Brexit következményeit vonjuk be a költségvetési javaslatainkba. A következő napokban, talán már holnap, még többet fogunk tudni. És legyenek nyugodtak a 2020-ra vonatkozó költségvetési tervezet azon alapul majd, hogy az Egyesült Királyságbeli barátaink minden joguk és kötelezettségük mellett részt vesznek-e a költségvetésben, vagy megállapodás nélküli Brexitre kerül sor, azaz, hogy nem lesznek befizetések London részéről, ami persze azt is jelenti, hogy a programokban sem vehetnek részt a britek. A saját jogértelmezésünk mindettől független. Mi úgy gondoljuk, hogy 2020 végéig az összes tagállam vonatkozásában kötelező érvényű a költségvetés. 2013-ban Rögzítettük a több éves pénzügyi keretet, és ezért minden jogi lehetőséget ki kell használni, annak érdekében a jogokat és a kötelezettségeket 2020 végéig tovább vigyük, majd lezárjuk. Mindazonáltal az elővigyázatosság elve miatt előfordulhat, hogy késő tavasszal egy olyan költségvetési tervezetet tárunk önök elé, amely a britek nélkül és az ő be, illetve kifizetéseik nélkül kerül majd kidolgozásra. Azaz 12 milliárd euróval kevesebb lenne a költségvetésünkben. És ezt a hiányt zárnunk kell majd a magunk részéről javaslatok formájában. Nem akarok most a költségvetés 2019-es megvalósítására részletesebben reflektálni, nem akarok ebbe most belemenni, de elképzelhető, hogy egy komoly költségvetés módosításra kell elszállnunk magunkat, és ezt előterjesztenünk, hiszen 6 milliárd eurós hiányt kell majd zárnunk, 12-t a jövő évre vonatkozóan, 6 milliárdot pedig erre az évre vonatkozóan. Tulajdonképpen az egyetlen európai szint, ahol nem lehet hiányt fölhalmozni, az az európai szint. A tagállamoknak megvan a lehetősége arra, hogy adósságokat halmozzanak fel, a régiók is, a közösségek is, az önkormányzatok is. Európai szinten erre nincs lehetőség, kötelező a feladatainkat minden egyes nap teljesíteni, és a kiadásainkat bevételek révén finanszírozni. Még egyszer megismétlem, kötelesek vagyunk megkezdeni a tárgyalásokat, bizottságként javaslatot előterjesztenünk, hogy ezt a 6 milliárdot az idei évben, jövő évben pedig 12 milliárdos hiányt hogyan zárjuk. Át is térünk majd erre, amikor világosabb lesz a helyzet Londonban. És újra foglalkozunk majd ezzel, itt a parlamentben, valamint a tanácsnál. Egyébként a következő évtizedben a Brexit által kialakított hiány 50%-ban megszorítások révén lesz fedezendő, 50%-ban pedig némileg magasabb befizetések révén. Hogyha ezek a képletek érthetőek, világosak, igazságosak, akkor akár 2019-ben és 2020-ban is alkalmazhatóak lesznek ezek. Tehát ebben az évben 6 milliárdot kell majd pótköltségvetés formájában, 3 milliárd lesz a nagyobb befizetések, 3 milliárd pedig a megtakarítások, megszorítások eredménye. Ezáltal lehet a 6 milliárdos hiányt kiegyenlíteni. A következő évben 12 milliárdot, hasonlóképpen 6 milliárd megszorításból, 6 milliárdot pedig nagyobb befizetésekből lehet majd fedezni. Nia Riada kolléga a kritikával illetett, hogy az imént telefonon beszéltem valójában, alig tudtam az alsóházban kialakult eredményt elhinni, ezért kérdeztem rá még egyszer. Legalább kétharmadát hallottam a hozzászólásaiknak. Engem meg szinte senki nem hallgat meg. A bizottság nem szolgálta meg, úgy látszik, a tiszteletadást, ugyanakkor a demokráciának megvannak a maga elvei, hogyha valaki valakit kritikával illet, akkor jó az, hogyha a választ is meghallgatja a kritikára. Eterics képviselő elmondta a véleményét polemizálva, a hatalmas nagy költségvetési kiadásokat említvén Európában. Ezzel kapcsolatosan is egy világos szót szeretnék mondani a polgároknak minden polgár Európában, aki 100 eurót állít elő szellemi vagy fizikai vagy egyéb munkája révén, 100 euró 150 eurót ad le a különféle adók, illetékek révén. Ez az átlag, tehát ez az 50%-os adó teher. És ehhez egyetlen egy euró járul, amely az Európai Unió költségvetésébe kerül. 2019-ben Londonban, Párizsban, Berlinben, Rómában, Glasgowban, Stuttgartban, a társadalombiztosítási rendszerekben az a helyzet, hogy 49 euró marad az adott országnál, régiónál, önkormányzatnál, és mindössze egyetlen egy euró kerül az európai költségvetésbe. Tehát 50-ből egy, Európa, egy euró kerül Európába, és ezt ki kell érdemelni, ez egy hozzáadott értéket kell, hogy finanszírozzon, ez az egy euró. Itt van az Erasmus Plus, ott felismerhető ez a tény a fiatal nemzedék számára, hiszen Európát így tapasztalhatják meg, élhetik át a fiatalok, vagy ott vannak a nagy kutatási projektek, ahol a Google, vagy a Silicon vagy ellen, vagy a kínaiak ellen egyetlen tagállam, vagy egyetlen egyetem sem, még a legjobbak sem, még Cambridge, Oxford sem egyedül nem tudnának versengeni. Remélni szeretném, hogy a brit barátaink kutatási területen továbbra is együttműködnek majd Európával, Cambridgeben, Oxfordban, Londonban, hogy a kutatási területen Nagy-Britanniából ne legyen kis Anglia a kiválóságaik ellenére. Az európai programok döntő feladata, hogy minden eurót, amit az európaiak beruháznak, azt megfelelően használja fel a parlament elvárásainak megfelelően, Albrecht képviselő elképzelését nagyon fontosnak tartom, hogy 2020 ugye a legutolsó költségvetése a jelenlegi költségvetési keretnek, de egyfajta híd szerepet is betölt a következő több éves pénzügyi keret felé. Az egyes programok, mert egyfajta kísérleti programok a modern költségvetési keretet, illetve a következő évtizedben és ezzel számot kell vetnünk a további tanácskozásaink folyamán. Köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm Holmeyer asszonynak a koordinációt. Nagyon alaposan kell mindezt mérlegelnünk, és aztán előállunk majd a javaslatainkkal, legkésőbb tavasszal. Remélhetőleg ezek nem lesznek túlságosan drámaiak ezek a változások, de mindenképpen oda kell figyelnünk a Brexit által okozott változásokra is. A költségvetési szakértők remélhetőleg megmaradnak majd a következő ciklusban is, és akik nem térnek vissza, azoknak köszönöm a sok jó megbeszélést. Terán képviselő, ha visszatér, vagy ha nem tér vissza, hát a kollegiális hozzáállása szerintem mértékadó volt, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a magatartását. Köszönöm szépen, biztos úr. Holmeyer asszony következik, tessék. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Először is nagyon köszönöm ezt a rendkívül intenzív és remek vitát, ami a Brexitet illeti őszintén elismerem, hogy ez a 312-308-as eredmény engem megdöbbentett, elborzasztott ez egy elképesztő káoszt fog kiváltani, és itt most barátok között mondom, nagyon sok éve dolgozunk mi itt együtt, közös célokat követtünk. Számomra ez szinte a barátok megvetését jelenti. Mégis volt egy szavazat többség, remélhetőleg visszatér a józan ész uralma Nagy-Britanniában, hiszen nem csupán a Horizont Európ fontos Nagy-Britannia számára, hanem az együttműködés is, különösen a biztonsági kérdésekben. Az újabb időszakban Nagy-Britannia az együttműködés számos formája iránt érdeklődik, és amikor a dolgok megszűnnek, akkor ismerik fel, hogy mennyire fontosak voltak ezek. Remélhetőleg a józan eszők, e-, erők mégis felül kerekednek, és lehetőségük lesz arra, hogy egy rendezett együttműködést alakítsanak ki velünk. Néhány mondatot szólnék azt illetően, amit az elnyék jelentéstevő kollégák említettek. Fontos az, hogy a tanácssal szemben álljunk, és a bizottságot támogassuk, amikor a legfontosabb súlypontjainkat megfelelően akarjuk finanszírozni. Értem én, hogy a zöldeknél, mint egyfajta pavlovi reflexként létezik ez a védelem politika ellenesség, ugyanakkor itt nagyon oda kell figyelni a az elhibázott szándékok kifejezésére. Nekünk az a célunk, hogy a szinergiákat kihasználjuk, és nem akarunk mindent kétszer-háromszor megtenni ugyanazt a dolgot, és ugyanazt a projektet megvalósítani. Mindenkinek önállóan kellene ezt kutatnia, önállóan pályáztatnia, és sokkal többet kellene költeni az adott célokra, mint hogyha közösen együtt folytatnánk le az adott kutatást és a megfelelő projekteket. Kedves kollégák, jó lenne az is, hogyha elég bátrak lennénk, hogy nehéz időszakokban a legfontosabb területen összefogjunk, és ne egymás mellett beszéljünk el, mert hogyha a parlament a bizottsággal összefog, és a tagállamokkal szemben megvédjük az álláspontunkat, akkor nagyon sok dolgot meg tudunk valósítani. És talán egyeseket fel tudunk rázni, hogy nem csak a tagállami számadatokat kell megnézni, hanem a hozzáadott értékeket is ki kell számolni, és ezeket valóban ki kell tudnunk használni. Köszönöm szépen. Holmájár asszony hozzászólásával lezártuk ezt a témát, a szavazásra holnap kerül sor. Lépjünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig nem más, mint a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a nikaraguai helyzet kapcsán. A főképviselő nevében Mimika biztos úrnak fogom most megadni a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megvitathatom önökkel a nikaraguai helyzetet. Az elmúlt hetekben remek együttműködés alakult ki a külügyi szolgálat és az Európai Parlament között. A két intézmény kéz a kézben dolgozott azon, hogy javítsa a nikaraguai helyzetet, és iskola példáját mutatta be annak, hogy hogyan lehet együttműködni. Ramon Huareginek szeretnék mindenképpen köszönetet mondani az elkötelezettségért, illetve a nikaraguai látogatás vezetéséért. A helyzet rendkívül nehéz Nikaraguában, és az erőszakos fellépés mögött ott vannak azok a csendes politikai foglyok, akiket sok esetben terrorizmus vágyával börtönöztek be, pedig mindössze annyit tettek, hogy részt vettek egy társadalmi tiltakozáson. Ez elfogadhatatlan. A civil társadalmat visszaszorítják, zaklatják az újságírókat, és nagyon sokuk jogi státuszát megszüntették. Az Európai Unió egyértelműen elítélte ezt a helyzetet. Legutóbb a januári külügyi tanács következtetéseiben. Azt követeltük a nikaragói hatóságoktól, hogy azonnal is feltétel nélkül minden politikai foglyot bocsássanak szabadon. Valódi párbeszédre van szükség Nikaraguával, és igazi politikai reformokat kell elindítani. Minden egyes politikai eszközünket fel fogjuk használni annak érdekében, hogy visszaállítsuk a megfelelő politikai helyzetet. Ramon Hauregi vezetésével indított adhok csoport látogatást intézett Nikaraguába, és úgy gondolom, hogy nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megerősítsék ezt az elküldött üzenetet. Nagyon örülök annak, hogy a civil társadalom képviselőivel, az ellenzékkel, független újságírókkal, családokkal, áldozatokkal tudtak találkozni, méghozzá mindenféle meg, megkötés nélkül. Ortega elnök és felesége, aki ugye az alelnök, szintén elérhető volt az önök számára. Tudjuk, hogy nagyon komoly érzelmek csatlakoznak a nikaraguai helyzethez, és nehéz feloldani ezt a helyzetet. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy tovább folytassuk a munkát, és szeretnék köszönetet mondani a nikaraguai misszió résztvevőinek. Meg vagyok győződve arról, hogy a mi munkák is hozzájárult ahhoz, hogy egy kicsit pozitívabbá vált a helyzet. Először is a nikaraguai kormány magas szintű tárgyalásokat folytatott több nemzetközi szereplővel, észak-amerikai szereplővel, illetve az üzleti élet fontos képviselőivel. Száz politikai foglyot elengedtek és házi őrizetbe helyeztek, ezek is mind pozitív fejleménynek tekinthetőek. Végezetül pedig február 27-én megindultak a tárgyalások az ellenzékkel. Így sikerült elfogadni egy olyan roadmap-et, ami tulajdonképpen egy keretet képez a tárgyalások szempontjából. Nemzetközi szereplők is részt vesznek abban, hogy ez a megállapodás a valóságban is megvalósításra kerüljön, és hogy a politikai foglyokat szabadon engedjék. Természetesen technikai segítségnyújtásra és mediációra is nyitottak vagyunk, amennyiben erre szükség van. Az amerikai államok szövetsége és az Európai Unió valószínűleg csatlakozni fog majd ehhez a folyamathoz. Ezek üdvözítő fejlemények, mondjuk az néhány héttel ezelőtti helyzethez képest, de azért óvatosnak kell lennünk. Továbbra sem tudhatjuk, hogy a kormány mennyire gondolja komolyan, hogy tényleg visszaállítja az alapvető emberi jogokat, különösen a szólás szabadságát és a gyülekezés szabadságát. Egyelőre nagyon erős a katonai jelenlét továbbra is, ami pedig a börtönöket illeti, Kiengedtek ugye 100 foglyot, de még mindig 600-an vannak rácsok mögött, nagyon sokszor teljesen embertelen körülmények között, köztük többen éjségsztrájkba kezdtek. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindenkinek a tisztességes eljáráshoz való jogát biztosítani kell, mint ahogy az a nikaragói alkotmányban egyébként szerepel is. Éppen ezért az Alianza Civica folyamatosan harcol ezekért a jogokért. Látnunk kell, hogy a kormány mennyire hajlandó előrelépni, mennyire hajlandó a politikai reformokat elindítani az, ellensé, az ellenzék kérésére. A karibi tengerparton bekövetkezett néhány nappal ezelőtti események sajnos nem azt mutatták, hogy jelentős változást várhatunk a nikaraguai kormány oldaláról. Ugyanakkor azért mindenképpen üdvözölnünk kell mindazt a munkát, amit elvégzett az ellenzék, és meg kell tanulnunk a 2018. júliusi párbeszéde kudarcából kialakuló leckéket. Minden egyes nikaraguai számára biztosítanunk kell azt, hogy igazságosan élhessen, hogy szabadon szavazhasson, és szabadon döntessen az országának jövőjéről, és hogy érezze, hogy képviselve van a politikai döntéshozatalban. Ez azonban még hosszú folyamat lesz. Nagyon sok seb, még mindig nyílt seb, nagyon sok áldozat még mindig az igazságszolgáltatásra vár, tehát nagyon sok lépést kell még megtennünk. Reméljük, hogy minél hamarabb tárgyalóasztalhoz tudunk majd ülni a nikaraguai kormányjal, ugyanis mindenképpen a párbeszéd a legjobb békés út, ami kivezethet ebből a válságból. Óvatosnak kell lennünk, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy azonnal fel tudjunk lépni, hogyha a jogállamiság vagy az emberi jogok újra sérülnek Nikaraguában. Természetesen minden egyes pozitív lépést pedig üdvözölnünk kell, és egységben kell dolgoznunk nemzetközi partnereinkkel. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek az elkötelezettségért. Ez rendkívül fontos lesz számukra az elkövetkezendő hetekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Salafranca úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Holnap az Európai Parlament szavazni fog egy állásfoglalásról, amely azt kéri, hogy Nikaraguát a közép-amerikai társulási egyezményből függesszék fel, és mindazokat, akik komolyan megsértették az emberi jogokat, és amit mind a mai napig folytatnak ebben az országban. A látogatásunk során, amelyre ön is utalt, januárban az Európai Parlament megállapíthatta más nemzetközi vezet, látogatásokkal együtt, az ENSZ főképviselőjével, akik nem tudtak visszamenni a hazájukba, és Nikaraguának a helyzete nem összeegyeztethető az emberi jogok záradékával. Az általunk jó, május 31-én hagyott állásfoglalásban korsatáltuk, hogy meggyilkoltak embereket, önkényes letartóztatásokat hajtottak végre, és nem tartják tiszteletben az alapjogokat, ideértve a sajtószabadsághoz való jogot is. Igaza van, biztos úr, a nikaragói látogatásunk nagyon megrendítő volt. 20 éves fiatalokat láttunk, akiket 30-35 éves börtönbüntetésre ítéltek. Sajnálatos módon az információk, amelyeket Managuából kaptunk, ahogy ön is elmondta, arról szólnak, hogy egyre több politikai fogoly van, és Esperance börtönben lévő női foglyok kezdtek éjségsztrájkba nem segítenénk azt az ügyet, amelyet védjük, hogyha, és nem is felelnénk meg a nikaragai lakosságnak a várakozáshoz, hogyha ezt a helyzetet elfogadnánk. Éppen ezért szükséges, hogy ez az ország fejlődni tudjon, hogy el kell érni, hogy feltétel nélkül is azonnal engedjék szabadon azokat a politikai foglyokat, és hogy hagyjanak fel a szabadságjogok megsértésével, ideértve a sajtószabadságot is. Ugyanakkor ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy az e, a nikaragói állampolgárok saját sorsuk kovácsai lehessenek. Tisztelt biztos úr, a mi parlamentünkben elvégeztünk egy feladatot lelkesen, türelmesen, és most már itt az ideje, hogy a szavak helyett a tettek mezeire lépjünk, mert a helyzet nem vett pozitív fordulatot ebben az országban, és logikusan, koherensen kell eljárnunk azon elvek alapján, amelyeket védelmezünk. Itt a, volt egy vitánk a héten arról, hogy a megfelelő záratékokat hogyan tudjuk alkalmazni, és Nicaragua pontosan egy ilyen eset, és azt kérem, hogy legyünk koherensek a holnap majd meghozantó döntésekkel. Köszönöm szépen Szalafrankóra, Haurig Júr a szó. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani biztos úrnak az elhangzott elmondakért. Ő szólt arról, hogy milyen együttműködés folyik a parlament megfelelő szolgáltaival. Egy dolgot megalapíthatunk, Én nagy személyesen is, és nagyon nagy empátiával éltem meg mindazt, amit láttunk Nikaraguában. Sok dolgot láttam és hallottam. És a mi Európai Parlamentünknek meg kell mutatni, hogy a nikaragói nép oldalán áll. Nikaragói nép csiratja halottait, nikaragói nép szenved, gyermekei börtönben vannak. Olyan népről van szó, amely ö, azért is szenved, mert a szabadságjogait korlátozzák. Ez egy csőd, ez a jogállamiság csődje, a jogállamiság megsértése, a szabadságnak a megsértése. Nikaraguában pontosan ez történik, és szeretnék szólni az társainkhoz, akik baloldalon találhatók, akik azt mondták, hogy nem szabad beavatkozni Amerikában, az amerikaiaknak Nikaragában, de nem avatkoznak be. Engedje meg, hogy befejezzem egy forradalomról van szó, amelyik totalitáriátussá vált. Volt egy forradalom, és totalitárius rendszer lett belőle. Egy olyan forradalom volt, amely a történelemben már láttunk, és most elnyomja saját népét mindig is a ugyanúgy a szocializmus is mindig a szabadságjogot követelte, és az Európai Parlament támogatja a nikaragói népet. Az Európai Parlament a komoly párbeszédet támogatja. Reméljük, hogy lesz ilyen párbeszéd. Ehhez viszont alap, három alapfeltételre van szükség. Először is ki kell engedni minden politikai foglyot, másodszorban nem lehet, hogy a szabadságot korlátozzák. A mozgásszabadságot a szociális mozgalmak vezetőinek is kell, hogy szabad legyen, és hogy a nemzetközi szervezetek visszamehessenek az országba. Ezek olyan szervezetek, amelyek tiszteletet érdemelnek. Ezek garantálják a személyi szabadságjogokat, és az Európai Parlament álláspontja, hogy a biztos úr is elmondta, hogy ha ez a párbeszéd pozitívan halad elő, akkor engedünk. Ha van komoly ö, párbeszéd, akkor ö, segíteni fogunk. Ha nem, akkor nem megy. Hogyha a kormány ö, megtéveszti a népet, akkor annak szankciói lesznek. Köszönöm szépen, Hauregi úr. Demeszméker úr következik. Ja, voorzitter. Elnök úr, biztos úr, a Daniel Ortega elleni ellenzék sokarcú. Az egyik szimbóluma Alex Fanegas sportoló, ő annak idején még Ortegával Szomozza diktátor ellen is tüntetett. A rendőrségi erőszak áldozata ő, őt maratonistának nevezik, Ortiga pedig pucsistának, terroristának bélyegzi. Aztán ott van egy fiatal diákvezető, aki mindössze 24 éves. Mi meglátogattuk a börtönben, a Las Perenza börtönben, ő azt mondta, hogy nem akarjuk, hogy Nicaraguából a következő Venezuela váljék, és éppen 13 napos éjségsztrájkot zárt le és kék, fehér nemzeti színű zászlóval nála. Borzasztó állapotok uralkodnak ott, noha az ilyen emberek lennének az ország jövője, és nem szabad, hogy egy cellában vagy tömlözben penészedjenek. Nem mehet így tovább, a politikai foglyokat azonnal szabadlábra kell helyezni, ez az új nemzeti párbeszéd alapfeltétele. Új, tisztességes választásokat kell tartani. Ezt személyesen is elmondtam Ortega elnöknek de érezhető változásokra van szükség az országban, célirányos szankciókra. Van ugye a társulási megállapodásunk, és abban szerepel egy demokratikus záradék, erre kell hagyatkoznunk, maradjunk meg az elveinknél. A szerződéseink többet kell, hogy érjenek, mint a papír, amire írták őket. Köszönöm, most Nárt képviselő következik, mondja az elnök. Igen. Luis Carrion, Morika Voltvanto, Vájon Vinnok, Viktor Ciráda, Mois Rezan, Ernesto Cardenal, Huel Torres. Bert Ortega. Todos ellos son radicales opositores. Mindannyian radikális ellenzékiek Daniel Ortega rezsimjével szemben. Ők tehát ezen kormány áldozatai. Annak idején még Szomoza ellen, a diktátor ellen küzdöttek. Én a helyszínen voltam, és szinte megtiszteltetés mondják ők, hogy a szandinisták áldozatá. Desde la persecución y la tortura, az üldöztetés és a kínzásokkal ellenére védték a demokráciát, a a nikaraguai nép méltóságát.